önöket, hogy a következő napi rendi pontunk egy szóbeli kérdés, a gyerekek oktatása veszélyhelyzetek és elhúzódó válságok esetén. A DEVE szakbizottság terjesztette elő. A jelentés készítője Linda McAven asszony. Nagyon örülök, hogy a mai napot választottuk ahhoz, hogy megvitassuk ezt a kérdését, ugyanis mai napon ünnepelni valónk van a sok szomorúság közepette. Ma elfogadtunk egy költségvetést, és a költségvetés elfogadásakor megállapodtunk az egyik fő célunkban is, hogy megemeljük a humanitárius segélyköltségvetést a vészhelyzetekben történő oktatás érdekében 26 millió euró összegig. Ez egy olyan összeg, amit javasoltunk a Deveszak Bizottságban, és gratulálni szeretnék Anneliznek, a jelentéskészítőnek. Ha ez volt a célunk, amit valamennyien szerettünk volna látni az unió humanitárius költségvetésén belül. És eh, mindenki, vagy majdnem mindenki eh, nagyon jól tudja, hogy ez egy prioritása biztos az illetékes biztosnak, az én frakcióm is, és tudom, hogy néppárti kollégák, zöldek is, valamennyien a GUE is osztják ezt az álláspontot. Köszönöm szépen a támogatásokat. Amikor Törökországban jártam a Deve szakbizottsággal az ősz folyamán, akkor igazán láttam, hogy miért fontos az oktatásba fektetni a pénzt rengeteg menekült van a menekült táborokban, megvita, meglátogattunk családokat is, és láttuk, hogy mit jelent az a családoknak, hogyha el kell, ott kell hagyni otthonukat, minden vagyonukat, és újra életet kezdeni. Mit jelent egy országnak, amikor több százezer menekültet kell fogadni, és ugyanakkor oktatást is kellene biztosítani? UNICEF és más szervezetek is különböző projekteket folytatnak a a Karamelleres menekült táborban láttuk az UNICEF -e iskolát szervez, és a tanároknak fizetnek, hogy a gyerekeknek oktatási anyagot állítanak össze. Ez nem csak nevelés, oktatás, ez a normalitásnak a része, ez volt a leg vidámabb hely az egész táboron belül. És az iskolákban ö, úgy érezhetik a gyerekek, hogy normális életet élnek. És az európai ö, Unió is segített, játékokat, egyebeket szállított ehhez. A... De mi történik akkor, amikor a gyerekek 16-18 évesek és középiskolai felsőoktatásra lenne szükségük? Itt még többet kell tennünk. Dél-Törökországban találtunk olyan fiatalok, azokkal is, akik egyszerűen reményük sincs arra, hogy az volt a tervük, hogy egyetemre mennek, tanulnak, és most nem látják ennek lehetőségeit 16-17 évesen és ezek azok, akik a földközi tengeren átkelnek, vállalják azért, hogy tudom, hogy az adunk ösztöndíjakat, egyebeket, de talán többet is tudnánk tenni. Az üzenet egyértelmű, Tudom, biztos úr, ön ismeri ezeket a problémákat, hogy különbség van a humanitárius segélynyújtás és az oktatás között. Új globális célokra van szükség, konszolidálni kell az oktatást, különösen azokban a országokban, amelyek szegények elképesztő számok vannak, több milliárd gyerek él konfliktusos területeken, és kollégám készített egy jelentést Ernike Gerére a humanitárius csúcsra. Tehát vannak más szereplők is, akik támogatják az általunk megnövekedett összeg céljait. Tehát köszönöm a támogatást, és remélem, hogy ezen tudunk tovább lépni. Elnök, köszönöm szépen a jelentés készítőnek, most pedig megadom az Európai Unió biztosának a szót. Kedves kollégák! Rendkívül nagy öröm számomra, hogy erről a fontos kérdésről beszélünk most és köszönöm Linda azt asszonynak, hogy a DEVE bizottsággal elnökeként foglalkozott ezzel a témával. Fontos, hogy a vészhelyzetekben, konfliktusok esetén a gyerekeknek az oktatás döntő fontosságú. Ez a lehető leghatékonyabb eszköz, a gyerekeket védeni kell, biztosítani kell, hogy egy jobb jövőjük legyen. Az oktatás mindenképpen egy prioritás a bizottság számára, és személyesen számomra is. Tudom, hogy ez egy kiemelkedő prioritás e parlamentnek is, ahogy ezt Linda az imént nagyon határozottan el is mondta. A fellépések fontosak, és nagyon ö, hálásak vagyunk a támogatásért, tehát köszönjük. Valamennyien egyetértünk abban, hogy az oktatás az alapja minden egyébnek. Ez a legerősebb védőpajzs a sérülékeny gyermekek esetében. Megvédeni őket a radikalizálódástól, ez védheti őket a ö, attól, hogy terroristáknak és más szélsőséges csoportoknak az áldozataivá váljanak. Ez védheti őket a kényszerházasságoktól is, és védheti őket attól, hogy veszélyes migráns utakat válasszanak. Az oktatás következésképpen egy alapvető szükséglet. Ezt az adott helyszínen kell biztosítani. A terepen tett ö, látogatásaim során konfliktusos területeken Jordániában és Libanonban menekült táborokat látogatunk, illetve a szír határon. Teljesen egyértelmű és világos ezeknek az embereknek nem csak azért van szükségük a segítségre, hogy a mindennapi megélhetésük biztosított legyen. Nem csak élelemre és tetőre van szükségük, hanem méltóságra is szükségük van, reményre van szükségük, és jövőt szeretnének a gyerekeiknek. Ahogy nagyon helyesen hangsúlyozták az állásfoglalásokban, kevesebb, mint két százaléka a globális humanitárius segítségnek megy oktatási célokra. Akkor, amikor egyébként 65 millió gyerek van vészhelyzetekben. Több mint 37 millió iskolás gyerek, korú gyerek nem jár iskolába különböző válságterületeken. 37 millió. Ennek mindenképpen változnia kell. Nem mehet tovább e, ez így. Új megközelítésekre van szükség, ez teljesen egyértelmű. Az oktatás nem másodlagos kérdés. Különösen a szükséghelyzetnek a másodlagos, második fázisában. Az oktatás védi a gyerekeket, de egyben erősíti a biztonságot is. És az egyik legfontosabb kérdése a migrációnak is. A szülők és a gyerekek nem csak azért mennek el otthonaikból, hogy tete, tetőt kapjanak a fejük fölött, hanem azért mennek el, mert nem jutnak oktatáshoz. Az elmúlt néhány évben támogatásunkat növettük a humanitárius támogatáson vagy költségvetésen belül, és két millió euró 2012-ben volt ez az összeg, most pedig 11 eh, millióra emeltük. Ez nagyjából 1 százaléka a mi humanitárius költségvetésünknek. Most még többet kell tennünk, méghozzá sokkal többet. Az év folyamán korábban már mondtam, hogy háromszorosát fogjuk 2016-ban fordítani erre az összegre, és megemeljük a 4 ra 2020-ig. Nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem most ebben a házban, hogy a 4 os célt már a jövő évben el fogjuk érni. Ez az eredmény nem az én sikerem, ez az önöké is. Nem érhettük volna el a célkitűzésünket az önök határozott támogatása nélkül. Meghallgattuk az önök javaslatát, hogy ahogy ezt Linda már elmondta, hogy 26 milliót az Európai Uniós költségvetésből erre a specifikus célra szánjunk és őszintén szólva az önök vezetése, az önök fellépésé konkrét hatásokat eredményezett. Még egyszer köszönöm ezt, nagyon hálás vagyok ezért az óriási segítségért, amit biztosítottak ahhoz, hogy a szükséges pénzalapokat előteremtsük. Engedjék meg, hogy a tapasztalataimmal bizonyítsak. Minden egyes euró, amit az oktatásba fektetünk veszélyhelyzetekben, az a békébe való beruházás. Együtt dolgozom kollégáimmal, Johannes és másokkal, akik kitűnő munkát végeznek ezen a területen, hogy megfeleljenek a kihívásoknak, és hogy a konfliktusokban és a vészhelyzetekben a gyerekek kaphassanak oktatást, és legyenek megfelelő programok, vannak alapok Jordánia, Libanon területén és Afrikában is. Fontos, hogy hivatalos, formális és informális iskolák jöjjenek létre. Tapasztalataink szerint a terepen szükséges eh, ezt a munkát végezni. Ez nagyon fontos, valamennyien nagyon jól tudják, hogy a tényleges hatása az informális iskoláknak is nagyon fontos. Kollektív felelősségünk van abban, hogy minden gyereknek fényes jövője legyen. Ez alapvetően fontos, és engedjék meg, hogy megerősítsük a kollektív elkötelezettségünket. Nem szabad, hogy további elveszett generációk legyenek a gyerekek között. Köszönöm. Thank you very much, Need for very... Köszönjük szépen, köszönjük ezt a lenyűgöző beszédet, biztos úr. Először a pártok hozzászólásai következnek. A néppárt nevében Davor Ivo Stírnek adok szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen. 37 millió gyermek nem jár általános iskolába, és hogyha megnézzük azt, hogy egy általános konfliktus tíz évig tart, és nagyon sokan 10-15 évig kell, hogy válságos helyzetben, vagy egy elhúzódó válságban tengessék életüket, tehát egyszerűen elvész egy generáció az egész iskola köteles életüket ezek a gyerekek az iskolán kívül töltik. Hogyha nem nyomunk a kezükbe könyvet, akkor valaki más majd fegyvert ad a kezükbe. Minden egyes gyermeknek joga van az iskolához, a tanuláshoz, az oktatáshoz. És joga van ahhoz, hogy stabilitásban és békében élhessen. Hiszen az, hogyha egy gyermek kiegyensúlyozottan nevelkedik és tanul, az a legjobb befektetés a jövőbe ezért a néppárt számára a humanitárius segítségnyújtás területén alapvető prioritást képez a gyermekek oktatása vészhelyzetekben és elhúzódó válságokban. Stylianides biztos úr, tudom, hogy egyetért ezzel, és nagy szószólója ennek az ügynek. Másfél millió gyermeket kell, hogy megsegítsünk, akik rendkívül válságos helyzetben vannak, és összesen 37 millió gyermek nem jár iskolába. Meg kell néznünk, hogy a költségvetési sorokban elkülönített összegek elégségesek-e ezen célkitűzésekre. Köszönöm szépen, most a szocialisták nevében Enrique Guerrero Szalomnak adok szót. Egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! jó hírekkel szolgálhatok. 26 millióval sikerült megemelni a költségvetési sort, és holnap pedig elfogadjuk azt az állásfoglalást, ami a 4%-os növekedést valóban lehetővé teszi. Erre utalt az iménti beszédében a biztos úr is. Az isztambuli isztambuli humanitárius csúcsra vonatkozó megjegyzések is rendkívül fontosak. A legfontosabb kérdés az, hogy annak a több tíz millió gyermeknek, sőt millió gyermeknek az oktatását hogyan tudjuk megoldani, akik jelenleg veszélyhelyzetben élnek. Ezeknek a gyermekeknek az oktatása nem csak a saját életük szempontjából fontos, vagy a családjuk élete szempontjából fontos, hanem az egész társadalom szempontjából fontos. Ha ezek az évek elvesznek, hogyha ezek a gyermekek nem jutnak hozzá a tudáshoz, akkor ezek a társadalmak bukásra vannak ítélve úgy, ahogy vannak hiszen a, ezek a gyermekek azok, akik majd a családjukat támogatják, és a szociális társadalmi fejlődést megvalósítják márha képesek lesznek rá. Köszönöm. Az ECR nevében Jana Zitnászkának adok szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyermekek milliói és milliói élnek úgy, hogy nem jutnak el az iskolába, hogy nem jutnak hozzá az alapvető oktatáshoz azért, mert valamilyen katonai veszélyhelyzetben élnek. Ezeknek a gyermekeknek mindenképp oktatást kell nyújtanunk, ezért az Európai Unió támogatási politikáját is át kell alakítanunk. Hogyha ezek a gyermekek nem jutnak el az iskolába, akkor elvesznek ezek az életek, ezek a generációk. Megfelelő oktatási programokat kell biztosítanunk. Vannak erre például Szlovákiában a katolikus egyház részéről elindított kezdeményezések, hogy a távolból támogassuk ezeket a gyerekeket, ezt kellene továbbfejleszteni. Köszönöm szépen, az ALDE nevében Beatriz Beszerrának adok szót, két percet kap. Köszönöm szépen, biztos úr. A korábbi bizottságnak szeretnék először köszönetet mondani, hogy az EU Children of Peace diát létrehozta. Ez egy jól befektetett pénz, azt látni kell. Másfél millió gyermek javára válik ez, és támogatom egyik, mint biztos úr, Stylianides biztos úr javaslatát, hogy 2019-ig 400, 4%-ra akartunk átállni, de ő ezt 2016-ban szeretné elérni. Hogyha ezt az ambíciózus célt el akarjuk érni, hogy inkluzív oktatást biztosítsunk számos területen. Ez nem csak a finanszírozást kell erősíteni, hanem sürgőségi vészhelyzeti válaszokat is meg kell fogalmaznunk még hozzá hosszú távon a tartós fejlődés érdekében a 2030-as dátum nem csak a legkevésbé fejlett országoknak szól, hanem nekünk is, mindenkinek komolyan kell ezt venni. A kérdés az, hogy mi tagállamok el tudjuk-e érni azokat a célokat, amiket magunknak kitűztünk, például a menekültek esetében, ők ideérkeznek a határa, van az 1951-es konvenció a menekültekkel kapcsolatban, és az alapvető alapoktatásban azt kell biztosítani nekik, amit a polgáraiknak biztosítunk. Vagyis úgynevezett ö, oktatási koridorokat, folyosokat kell létrehozni, kellő időben integrálni kell a gyermekeket idejekorán, hogy, amikor ide érkeznek, hogy tanulni tudjanak, és a normális életvitelre alkalmassá váljanak hidakat kell vernünk, amikor rombolást látnak magunk közül a fejlődési együttműködéshez, a támogatás, a rehabilitáció, a fejlesztés, mindez hozzátartozik. Még egy szót szeretnék szólni erről, amit az 1945-ös mely tartalmaz. Azt mondják, a háborúk az emberek fejében születnek meg először, és az emberek fejében kell a békézvelőző utat is megépíteni. Köszönöm szépen! Oh, a GUE NGL nevében Sánchez Caldentai képviselőasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Üdvözöljük azt a támogatást, amit említett, tehát hogy növelni szeretnék a támogatást, hogy a vészhelyzetben lévő gyermekek oktatását segítsük. Sok százezer menekültet látunk, akik hozzánk érkeznek például Afrikából, vagy a közel-keletről. A gyermekek jövője attól függ, hogy jó képzésben részesüljenek, hogy befogadjuk őket, mert így tudnak túllépni a nehézségeiken, így lehetnek teljes értékű polgárok az érkezési országban. Tudjuk, miről beszélünk. A 20. században Európa nagy migrációk, nagy menekülések kontinense volt éppen a háborúk miatt nem értünk egyet azonban az alapvető megközelítéssel, tehát a magán kezelés az oktatásnak. Ez nem jelent nagyobb minőséget és pluralizmust az oktatásban. Mi azt mondjuk, hogy az állami képzésbe, a közösségi képzésbe kell a pénzeket csoportosítani. Az európai polgárok pénzét az állami oktatásra, a közösségi oktatásra kell fordítani. Ez egy alapvető elve minden megközelítésnek, mert így tudjuk minden ember státuszát javítani, függetlenül attól, hogy honnan jönnek, és milyen helyzetben vannak éppen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Heidi Hautala asszony. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy jobban figyelünk az utóbbi időben az emberek életére, akik konfliktusban élnek, és hogy mennyire kiszolgáltatottak az emberek, akik ilyen törékeny államokban, konfliktusban, vészhelyzetben élnek, ezeknek semmi sem jut abbi, ami jár nekik, vagy őre szükségük van az, hogy az életüket kezelni tudják. Nem tudjuk egyébként, hogy, hogy az emberek mennyi ideig kell, hogy a táborokban maradjanak, és Eh, eh, igenis biztosítani kell az oktatást, a formális és informális oktatást a Zatári táborban, Jordániában láttam egy finn eh, civil szervezet, a Finn Church Aid oktatást biztosít, szakmát is tanulnak, együttműködni tanulnak a fiúk és lányok, és megtanulnak bízni a saját testükben egy kreatív módon Bízzunk abban, hogy ez az említett 4 amit a biztos úr említett, tényleg jól sikerül majd felhasználni ezeket a pénzeket. Köszönöm, Hautala asszony. Az EFD csoport nevében Nathan Jill egy percben. Köszönöm szépen rendkívül fontos az oktatás nemű esély szempontjából évre nézve, de a minőség, az oktatás minősége szintén rendkívül fontos. A fejlődő országokban a magániskolák egyre inkább szaporodnak, egyszerűen azért, mert a kormányok nem tudják biztosítani a tisztességes oktatás a gyermekek számára. ban például 120 magániskola működik már most, és esetenként egy héten egy dollárért is lehet oktatást biztosítani ezekben. Ez egy rendkívül jó új jelenség, amely organikusan fejlődik. A civil szervezetek arra véleményre jutottak, hogy vissza kell szordítani a magánoktatást, miközben látjuk, hogy ilyen módon lehetne oktatást biztosítani hátrányos helyzetű gyereknek ne adjuk a pénzünket korrupt kormányoknak, oktatásra sokkal inkább támogassuk a piacot, a szabad piacot és a vállalkozó szellemet a fejlődő országban a megfelelő oktatás lezárja a szegénység ördögi körét. Köszönöm. Látom, köszönöm. Elfogad-e egy kék kártyát Hautala asszony részéről. Hautala asszony. Igen, nyilvánvalóan magánforrásokra is szükség van, és jó példákkal szolgált Jill úr. De elhiszi ön azt is, hogy a fejlődő országok adóból beszedik a pénzt, eh, tehát hogy ők is hozzá tudnak járulni az állami oktatáson keresztül, és eh, a nemzetközi szervezetek eh, a globális partnerséget támogatják, igyekszük biztosítani, hogy az oktatás jó minőséget biztosítson valamennyi gyermek számára. Parancsolj, tehát alapvető fontosságú, hogy harmadik világban lévő gazdaságok erősödjenek, mert az emberek így tudnak kikerülni ebből a csapdából, és a korrupció a legnagyobb probléma, az egyik legnagyobb probléma ezekben az országban, ezekben a gazdaságokban. És Igazából ne adjuk korrupt hivatalnokok kezébe a pénzünket, hanem az embereké arra fordítsuk. Számos módja van annak, hogy ugyan javítjuk a dolgokat a harmadik világban. Az oktatás az olyan terület, ahol mindenképpen biztosítanunk kell, hogy organikus fejlődés alakuljon ki. Az ön nemzet, az én nemzetem is megtette ezt. Köszönöm szépen. Silvia Costa egy percben parancsoljon. Presidente, commissario, è molto importante che oggi affermiamo concretamente che i bambini nagyon fontos, hogy ezt már erősít, elmondtuk, hogy a fiataloknak és a gyerekeknek joguk van az oktatáshoz, még akkor is, hogyha szükségkévész helyzetben vannak. Ne felejtjük el, 10 millió gyerek van Jordánia, Libanon, Törökország, menekült táboraiban, mások pedig ide érkeztek Európába, sok gyerek már éveket maradt ki az oktatásból a konfliktus következtében. Fontos a pszichológiai támogatás, és ez nem második lépésben kell, hogy megvalósuljon, hanem az erőszak, az emberi kereskedelem, a radikalizálódás ellen kell föllépni, és ez egy pszichológiai elem, de a jövő iránti kilátásnak is az eleme. Az UNICEF és egyéb civil szervezetek dolgoznak, rengeteg tanárral, egyebekkel. De ezek a források nem elegendők, ezért nagyon örvendetes, hogy a bizottság megemelte az összeget a következő agendában is. Köszönöm szépen McLindának a is, hogy humanitárius folyosókat hozunk létre, megnyitjuk az európai egyetemeknek az a kapuit még rövid időre is. Most pedig Anna Helyra Valina képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok mindenkinek. Elképzelhető elképesztő, hogy valakinek a gyereke fegyvert kell, hogy rakodjon, vagy valakinek a lányát szexuális rabszolgává teszik. Ugyanakkor sok gyereknek ez a valóság a világban. És sajnos az Európai Unió továbbra is a két ö, ö, súlyú politikát folytatja. Egyrészt generálja a nemzetközi konfliktusokat, akkor szemet hunyunk, majd utána mossuk kezeinket, és megfinanszírozunk különböző segélyprogramokat minőségi oktatási programokat olyan gyerekeknek, akik elhúzódó válsághelyzetben élnek. Nyilvánvalóan, hogy ez prioritás, ez senki sem vitatja, a gyerekek jelentik az életet és a jövőnket. De amit én el, hihetetlennek, elképesztőnek tartok, hogy instrumentalizáljuk és kiaknázzuk a humanitárius segét is, a szolgáltatások privatizálását használjuk, miközben ezeknek állami szolgáltatásoknak kellene lenniük, például az oktatásnak vészhelyzetben vagy elhúzódó válság esetén. Az Európai Uniónak vannak lehetőségei, megvan az a lehetősége, hogy minden gyerek érdekeit képviselje. Elnök, köszönöm szépen. Katerina Knicsi következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Az oktatás alapvető eszköz az országok fejlődése szempontjából is, amikor elhúzódó válsághelyzet van. Tudjuk, hogy a gyerekek a legsérülékenyebbek, nagyon gyakran visszaélnek a helyzetükkel, szexuális zaklatásnak egyebek, vagy fegyveres csoportok hatalmába kerülnek, és ennek elhúzódó szörnyűséges hatása van a gyerekek pszichoszociális fejlődésére és akkor e- így válnak e- az elveszett generációvá. Hát tehát az oktatás mindenképpen pozitív hatással van gyerekekre, az ellenálló képességüket segíti, és ez külön igaz azon gyerekekre, akik valamiért elszigetelődtek, elválasztottak a családjuktól katasztrófa vagy háborúk miatt. Köszönöm a bizottságnak az érzék, eh, hogy re, de kérem, hogy gyorsan reagáljon és dolgozzon ki egy globális segély stratégiát, ami a gyerekeknek az oktatásával foglalkozik foglal. is line következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenleg a az oktatási szektor a legkevésbé finanszírozott. A humanitárius segélyeknek mindössze 2%-át fordítják az oktatásra, és az igényeknek csak egyharmadát képes ez ellátni. Holott az oktatást abban a pillanatban kellene biztosítani a gyerekeknek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, az iskola a normális életillúzióját kelti bennük, és segít, hogy ellenállóbbakká válják és ha nem részesülnek oktatásban, akkor szegénységre vannak ítélve. Tegyük, érjük el, hogy az oktatás támogatása az európai projektekben mindig jelen legyen, és a fejlődés és a humanitárius segély közötti válaszfalat bontsuk le. Fontos, hogy az Európai Unió legyen az elsődleges olyan támogató, aki eléri a 4%-ot. Köszönöm a biztos úrnak, hogy kötelezettséget vállalt, és ezt a jó hírt, amit mondott a jövő évre. Ez mindenképpen egy jó jel azon határozatokra, amiket New Yorkban fogadtunk el. Acum domnul deputat Klaudián Frunzulikának adok szót egy percre. Köszönöm szépen. Mint ahogy Linda McKéven is aláhúzta a szövegében, az oktatáshoz való jog minden gyermek alapvető joga. annak érdekében, hogy a gyermekek egyéb politikai, kulturális és gazdasági jogaikat élvezhessék, ahhoz először megfelelő oktatásban kell részesülniük, csak így valósítható meg az ő megfelelő jövőjük, illetve az ország gazdasági fejlődése. Ezért maximálisan egyetértek azzal, hogy integrált és szisztematikus megközelítésben kell kezelni a gyermekek oktatáshoz való jogát, együtt kell működnünk más donorokkal, a civil társadalommal, a magánszektorral és a válságos területekkel, hogy jobb lehetőségeket biztosítsunk azoknak a fiataloknak, akik elhúzódó válsághelyzetben élnek. Az oktatásnak szerves részévé kell válnia a humanitárius segítségnyújtásnak, és mobilizálni kell minden egyes vészhelyzetben a kezdetektől kezdve az oktatásra vonatkozó lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen Frunzulike képviselő úr hozzászólását. És most az utolsó parlamenti képviselői hozzászólás következik, Andrei Mamikins hozzászólása. Parancsoljon, egy percben kap szót. Igen, tisztelt kollégák, az Európai Uniónak nincsen erős hadserege, hogy konfliktus, konfliktusokat oldjon meg a világban, de az Európai Unió a legnagyobb biztosítója humanitárius segélyeknek a világon. És ez a segítség hosszú távon sokkal jobb eredményekre vezet, mint a hadseregek. A gyerekek válsághelyzetben, oktatásban részesülnek, ez a legjobb eszköz a terrorizmus ellen, a szegénység ellen és tudni kell, hogy a gyermekek negyede öt év alatti, amikor menekülniük kell, és ez nincs rendjén, ezt korrigálnunk kell. Ezért külön örülök a 4,4-ről 4,7 milliárdra történő növelésnek 2017-ig. És ezt még hatékonyabbá kell tennünk oly módon, hogy fókuszáljuk a politikánkat az Európai Unióban. Mindent el kell követnünk gyermekeink jövőjéért. Deputat Mamekin. And? Köszönöm szépen Mamekin képviselő hozzászólását. Okay, uh, Mr. Mamekin, do you accept blue card Mamikins úr elfogad egy kékkártyás kérdést? Uh, Kedves kolléga, beszélt a menekültáborokról, a gyermekekről, a válságokról. A kérdésem az, hogy a menekült gyermekek oktatását meg tudjuk oldani itt az Európai Unióban, esetleg a saját országából. Mondaná erre egy remek példát Lettországból? So, szóval bet diemžēl man ir jāatzīst. Hát sajnos be kell látnom, hogy az országom nem igazán büszkélkedhet egy sikeres migrációs politikával. Paradoxon valahol, hogy Lettországban mi az államnyelv erősítéséről beszélünk például januárban, hogyha menekültek érkeznek az országomba, akkor csak orosz nyelvű iskolák hajlandók képezni ezeket a gyermekeket, a lett nyelvű iskolák nem járulnak hozzá ehhez. Tehát itt jó hírrel nem szolgálhatok. Thank you again. Ismételten köszönöm, köszönöm a rendkívül érdekes vitát. Köszönöm szépen ezt az interbalti párbeszédet itt a vita végén. A spontán hozzászólások következnek. Polcsak úr, az első hozzászólónk, és utána pedig Marias képviselő lesz a második hozzászóló, mint már ez szokásos a mai estén. Polcsak úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy elismerte ezt a szerepemet, hogy a KCDI-ban hozzászólok Marias képviselő előtt. A bizottságnak hatékonyan kell fellépni az oktatás területén, mert hogyha az oktatásban sikeresek vagyunk, akkor az minden szempontból fontos előrelépés. Rashida Dati jelentését elfogadtuk a mai napon a szavazás alatt, és ebben is megjelenik, hogy az oktatás rendkívül fontos tényező abban, hogy a fiatalok ne radikalizálódjanak és megjelenik a DATI jelentésben is, hogy az oktatás mennyire központi szerepet játszik abban, hogy a társadalomba beilleszkedjenek a gyermekek, hogy kritikus gondolkodásra és véleménynyilvánításra legyenek képesek. Rendkívül fontosnak tartom ezt a jelentést, és ez nagyon fontos azon gyermekek számára, akik menekültként érkeznek Európába. Köszönöm szépen Polcsak úr hozzászólását, és Marias képviselői most a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. 65 millió gyermek érintett veszélyhelyzetekben és elhúzódó válságokban. és az a tény, hogy ennyi gyermek semmilyen jellegű oktatásban nem részesül, ez tovább rontja a válságot. És látjuk, hogy a jordániai, libanoni menekültáborokban és Szíria és Törökország határán is szörnyű helyzet, és egyébként a fejlett országban is probléma az oktatás, hiszen Görögországban is megtakarítási politika folyik, és egyre inkább csökkentik az oktatási kiadásokat. Görögország esetében azt is látni kell, hogy a gyermekek életkörülményei is romlanak. A szegénység miatt ez pedig kiad az oktatásra is. Azt kell mondanunk, hogy 2008 óta a mai napig 50%-kal növekedtek növekedett a szegények száma. Ennyit a képzésről. Üdvözöljük az Európai Bizottság erre szánt összegeinek növelését. Köszönöm. Uh, uh, És most tényleg az utolsó szónok Julie Ward. De kérem, hogy legközelebb korábban kérjen szót. Ja? Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak, hogy szólhassak. Csak azt, hogy szerettem volna mondani, az informális és a nem formális oktatásról az ilyen gyerekek esetében. Nagyon gyakran a nem formális isko- oktatást adnak, és az nagyon nagy különbséget jelent. Ott vannak a terepen, és nagyon fontos szerepet játszik ez a gyerekek önbizalmának építésében. És sokszor ott vannak a különböző ügynökségek, és bizalmat tudják kiépíteni a gyerekekkel, a fiatalokkal, és ez nagyon fontos szerintem, hogy el kell ismerni ezen szervezeteknek a szerepét, a sport és a különböző művészeti tevékenység szerepét is, amelyek a gyerekek önbizalmának építését szolgálják, az identitás alakítását, és probléma megoldásban is sokat segítenek ezek abban a helyzetben, amiben ezek a gyerekek élnek. Thank you, Madam Ward. And... Köszönöm szépen, és akkor most végezetül a bizottságnak adom meg a szót biztos úr. Kedves kollégák, nagyon fontos volt ez a vita, feljegyeztem a javaslataikat, és a, különösen az informális, nonformális oktatással kapcsolatban. És már eddig is megvitattunk néhány kezdeményezést, például a palesztin menekült gyerekek esetében vannak, amik működnek, és e, nagyon örülök ennek a speciális vitának. Kifejezetten örülök annak, hogy példamutató együttműködést folytatunk ezen a rendkívül nehéz, ebben a rendkívül nehéz kérdésben. Két dolog van, amit szeretnék e, megemlíteni. Az egyik az informális oktatás, ami egy gyakorlati megoldás kivételes helyzetekben, olyan országokban, ahol a formális oktatás nem elegendő, például Libanon egy ilyen példa. Meglátogattam a térséget néhány nappal ezelőtt is, és láttam, hogy milyen gyakorlati értéke van az ilyen alternatív oktatási mechanizmusoknak a telepen, és különösen Vigavaliban a formális oktatás is szükséges, és ez az első lépés a formális oktatásba való integrálás esetén a fel gyereket vagy felnőttet is, aki nagyon hosszú ideig nem járt iskolába, csak így lehet integrálni. Például ez volt a helyzet azon gyerek esetében, akik fegyveres konfliktusokban vettek részt Afrikában vagy közel-keleten. Másodszorban pedig fontos a szükséghelyzeti támogatást összekötni az unió hosszú távú támogatásaival. A segítségnyújtás, rehabilitás és fejlesztés ezek az egymásra épülő szakaszok. Ez mindenképpen fontos, és nagyon örülök annak a ténynek, hogy önök is említették és támogatják az állásfoglalást az oktatás mindenképpen egy hosszú távú program, a humanitárius segély ezt nem tudja biztosítani. Ezért a kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy a komplementaritását biztosítsuk a különböző eszközöknek. Ahogy én ezt már említettem, különböző ö, alapokon keresztül Afrikában, közel-keleten, szíriai válságban. Ez már folyamatban lévő ügy, számos eszköz létezik és működik. Különböző intézmények vannak, ahol az Európai Uniós gyerekek is részt vesznek a fejlesztési eszközök kidolgozásában. Még szeretnék szólni néhány szót a magánszektor részvételéről az oktatásban. Bizonyára tudják, hogy egyes öbölmenti országokban például egészen mostanáig sajnos nem ö, biztosítanak vészhelyzeti oktatást. Szerintem nagyon fontos, hogy új globális eszközök jöjjenek létre, mint például a globális pénzalap, amely talán segít abban, hogy ezteket a pénzeket magánszektoron keresztül használjuk fel. Nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük, és megoldásokat találjunk. Itt nem az a fő kérdés, hogy magán vagy nem magán szektor biztosítja az oktatást. Ez ezen a vitán felül kell, hogy elhelyezkedjen. Mindazonáltal, kedves kollégák, ismételten köszönöm a ö, részvételeket, a támogatásokat, különösen a DEVE szakbizottsági kollégákat, Lindának és másoknak is, és folytassuk erőfeszítéseinket együtt. Szeretném elmondani, hogy az igazi gyakorlati hatása ezen kezdeményezésnek, azaz az oktatásnak nagyon fontos, és fontos, hogy ennek ténye, tényleges hatását tapasztaljuk a menekültáborokban, alzadári és más táborokban. Következő kezdeményezésem az ez, hogy megoldásokat találjunk a vízhelyzeti térségekben és Aleppo környékén. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködésüket. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak ezt a fontos és szükséges beszédet meg is tapsolták, azt hiszem ez az elismerés legjobb jele. Köszönöm szépen a részvételt a képviselőknek, köszönöm az adminisztráció